Oh, Mr. President, can we, can we start? It is... Elnök úr, elmúlt tíz óra kezdhetünk, és nem tudom, hogy mi, mi mire várunk. Már repül az idő azt mondták, hogy még mindig körbe rohangálnak a kollégák az épületben, és kérik, hogy kérték, hogy várjuk meg, de valóban elfogadom, hogy ne várjunk többet. Megnyitom az ülést, mindenkit üdvözlök. Kezdjük az első napi rendi ponttal, a, a napi rend elfogadása. Van egy apró változás, ez azt jelenti, hogy nem fogjuk a Vlaszaki jelen, jelentésről, hanem csak meghagy, meghallgatjuk az előadást, a beszámolóját. Ez az első, az ülést az interneten követni lehet, mint mindig. Úgyhogy, ha elfogadják, akkor átérem a második napi rendi pontra. Ez a szeptember 23-24-i ülési jegyzőkönyvének elfogadása. A jegyzőkönyv rendelkezésre állt, szétosztottuk, és az ülés végéig elfogadjuk, ha csak nem merül fel valakinek ellenvetése. A hármas napi rendi pontok az elnök közleményei nincsenek ilyenek jelenleg, úgyhogy át is térhetünk akkor magára a szavazásra. Tehát az audit kivételével akkor Piper úr és Markus Péter és Elizabeth Schleiter. Mindenki felkészül a felhallgatójával. Elnök asszony, Ismételten jeleztem már, hogy a makroökonomiai kondicionalitások eh, elhalasztásával nem tudok egyetérteni. A szavazás során ezért tartózkodni kényszerülök. Nyilvánvalóan, ha ezt végre kell hajtani, és eh, ha ma meg eh, tehát mégpedig olyan ö, szöveget fogunk elszavazni, megszavazni, amelyet a, a tanács nem fog tudni elfogadni. A, rezis, a persistent, tehát az állandó ö, szóról van tulajdonképpen ö, csak szó. Azt követően, hogy 5, 6, 7, 8 akadályt sikerült ö, e témakörben ö, felvetetnék velünk. Úgy gondolom, hölgyeim és uraim, hogy ezek a kondicionalitások, ezek a feltételek soha nem fognak, soha nem fognak előállni, és arra kérem önöket, hogy már most még egyszer gondolják végig, és figyeljenek arra, hogy a mai szavazással egy második olvasatot kockáztatunk. Elnök asszony, a második olvasatot kockáztatjuk akkor, hogyha mi egyszerűen beépítünk olyan szavakat, amelyekről nem tárgyaltunk a tanácsról. Vagy kivesszük ezt a persistent szót, vagy pedig tartózkodni leszek kénytelen a szavazás során. Köszönöm szépen. Ez tulajdonképpen semmi köze a napirendi pontok kérdéséhez, mindenkit szeretünk meghallgatni, de hogyha a Ján Albrecht jelentéssel kapcsolatban valakinek van valami, mert most még itt csak itt tartunk, nagyon sajnálom, még nem értünk el arra a pontra, amiről hozzászólt. Akkor a Ján Albrecht jelentésről szeretnék ügyrendi kérdés, elnök asszony. alapvető jelentőségű megjegyzés volt. Az az érzésem, hogy most ön elnökasszonyként elkezdi a szavazást, és utána nem hagy szóhoz jutni minket, ezért kértem, hogy a legelején hozzászólhassak. Hogyha az általános szabályozásra vonatkozott mindez, akkor kérem a plénumot, hogy vegyék tudomásul, amit mondtam, hogy az általános szabályozókra vonatkoz, szabályozásra vonatkozóan tettem hozzászólásomat. Köszönöm. Nem vagyok biztos, hogy értem, hogy mi volt ennek a célja, hogy ezt elmondtam, mert az, az érzésekről később is tárgyalhatunk. Na jó, de azért, Márkusz, mindig pozitív vagyok, ne feledd el. Kezdjük el a szavazokat. Ja, a Jan Olbricht jelentésről. Elizabeth, ha nem a Jan Olbricht jelentéshez akarsz hozzászólni, akkor, akkor most nem ez elkezd szeretném ezt most kezdeni. Ha más jelentéshez akarsz hozzászólni, akkor légy szíves, azt tarts későbbre. Hadd kezdjük már meg a napi rendszerinti szerinti programunkat. Tehát szavazunk Jan Olbricht jelentéséről. Márkusz kicsit felidegesített, úgyhogy elfelejtettem elővenni a kártyámat. The machines, if they work. Um, open. Uh, the vote is open and we... Mindenkit kérek, hogy ellenőrizze a szavazókártyáját. Még nem zárom le a szavazást, mert remélem, hogy mindenkinek sikerült előszedni a szavazókártyát. Jó, mindenki, mindenkinek működik a gépe, akkor megkezdjük tehát a januáris jelentést. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas igen, nem, tartózkodás elutasítva. Négyes igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ötös igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hatos igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hetes igen, nem, tartózkodás elutasítva 8-as, igen, nem, tartózkodás elutasítva 9, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Akkor a jogalkotási javaslat módosított formájáról szavazunk, úgy gondolom ezt elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35 igen, egy nem szavazattal elfogadtuk, akkor kérem, hogy szavazzuk meg a jogalkotási állásfoglalást elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most az intézménykönnyi tárgyalásokról szavazunk, ehhez abszolút többség szükséges. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-1 arányban, köszönöm szépen ezzel végeztünk. Uh, now, dear colleagues, we, we move to the... Kedves kollégák, akkor térjünk át a következőre, a hatos napi rendi pontra, az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések. Szeretném saját tájékoztatással kezdeni. Elmondanám, hogy ma a teljes konszolidált szövegről fogunk szavazni, arról, amit tegnap kaptak meg. Ennek része az a jelentés is, amelyről, amelyet a szakbizottságunk júliusban fogadt el, plusz az intézményközi tárgyalásokról is, amire azt követően került sor, és ez, így, ez alapján a, a legutóbbi Strasburgi trialógusról is. Amiről ma szavazunk, tehát 99 megjegyzést tartalmaz. Tulajdonképpen, ahogy elhangzott Márkusztól, csak egyetlen egy szóról van szó. Meg is adom a szót az előadónak, először Lambert van Nisztelrojnak. Érdemes volna röviden eljárni, hiszen valóban legalább tízszer lefolytattuk már ezt a vitát. Az egész csomag minden lépését megvitattuk, tehát érdemes most csak az utolsó kérdésekről, az eredményekről beszélni. Voltak éppen a trialógusban a legtöbbet elértük. 80 ilyen három oldalú tárgyalást folytattunk. Tehát a javaslatom az, hogy szavazzunk ma, és így első olvasatban ö, szavazzunk erről a plenárison, és ezzel oldjuk fel az MFF-fel kapcsolatos szempontok blokádját, vagy a megakadását ezeknek az ügyeknek. Minden olvasható, minden papíron szerepel, mindenki nyomon követheti, milyen változtatásokat eszközöltünk. Szerintem a lehető leggyorsabban kellene szavazni. <clears throat> Konstancára nézek, ugye csak röviden ránézünk. Igen, de mielőtt Konstanca kapja meg a szót, Elizabethnek egy eljárásügyi észrevétele van. Többször megkíséreltem már időben jelezni, hogy ügyrendi észrevételem van. Mindig elhalasztott az elnökasszony. Azt szeretném kérni, hogy ha ügyrendi kérdés van, akkor valóban ezt azonnal vegyük napirendre, amikor a napirendi pontot felkonferálja az elnökasszony. Kérdésem a következő. Milyen alapon állva szavazunk egyáltalán? Nem kaptunk szavazólistát a titkárságtól, nem volt lehetőségünk arra, hogy módosító indítványokat nyújtsunk be, és arra sem volt lehetőségünk, hogy split votokat kérelmezzünk. Ám a házszabály ezt a fajta szavazást lehetővé teszi a szakbizottságban mind a split votokat, tehát a részenkénti szavazást, mind a módosító indítványokat be lehet nyújtani. Többször nyomatékkal kértük a szavazólistát, és azt kértük, hogy biztosítsák ezt a lehetőséget. Szerintem ez egyértelműen az eljárási szabályzatba ütközik. Kérdezem tehát az elnök asszonyt, hogy az eljárási szabályzat mely cikke alapján jött létre ez a mai helyzet. meg kellett volna említeni, hogy amikor házszabály, amikor eljárásjogi felszólalást tesz, hogy milyen cikk alapján teszi ezt. Másodszorban az ilyen egységes szavazatra nincs szavazás tekintetében nincs szavazólista, hiszen ez egy trialóguson jött létre ez a megállapodás. Mindenkinek lehetősége volt arra, hogy a plenárisra előkészítse a split votjait és a módosítóit, de mi pedig most igenis a saját eljárási szabályzatánk alapján járunk el, ezt többször ellenőriztük. Köszönjük ezt az észrevételt. Igen, tessék a 70-es cikkre hivatkozva tettem meg az ügyrendi észrevételemet, és a 70-es cikk alapján nem lehet kizárni, hogy az első olvasatos eljárás keretén belül módosító indítványokat nyújt, nyújtsanak be a képviselők, illetve hogy részenkénti szavazást kérjenek. Mondom, a 70-es alapján ezt nem lehet kizárni. Ezért ezt lehetővé kellett volna tenni, különös tekintettel arra, hogy időben tájékoztattak bennünket arról, hogy a makrogazdasági kondicionalitással nem értünk egyet. És így lehetőséget kell nekünk biztosítani arra, hogy split votot kérjünk, és egy megfelelő módosító indítvány nyújtsunk be. Hát a jogi szakértőink mást mondtak. Kérem, hogy a 70-es szik 5-ös pontját eh, olvass el, amely nem szól ilyen lehetőségről még egyszer mondom, különböző módon értelmezzük a házszabály szabályait, és ezzel most szeretnék a szavazásra térni. Eljárási kérdés még valaki? Nem, bocsánat. Ernst asszony. Teljesen igaza van Schröter asszonynak. Ezért azt kérvényezem, hogy a makrogazdasági kondicionalitás kérdéséről split voton lehessen külön szavazni. Azt hiszem, hogy ez minden frakció számára nagyon fontos, valamint a külvilág felé is ezt az üzenetet el kell küldenünk, hiszen a szavazáson nyomatékosra szeretnék tenni a véleményünket. Milyen a házszabály, mely cikke alapján kéri ezt a bár hát el tudom képzelni, hogy mely házszabály cikk alapján szólalt fel. Ön is, ön is eljárási kérdésekben? Kér szót, tessék. az úr, tessék. És kérem, említse meg, hogy a házszabály mely cikk alapján szólal föl. Igen, a 70-es cikk alapján szólalok föl, és másfajta szavazást kérek, hiszen most itt a megállapodás szerint, az közi megállapodás szerint járunk el. De ugyanakkor nem tagadhatjuk azt is, hogy különböző álláspontok érvényesülnek a szakbizottságunkon belül egy-két aspektus kapcsán, főleg a makrogazdasági kondicionalitás kapcsán. Nekem az közi megállapodás ellen kell szavaznom, de voltak éppen csak ezzel a makrogazdasági kondicionalitással van probléma. Nos, a szakbizottságban igenis szavazhatunk egyes módosító indítványokról, a plenárison 40 aláírásra van szükség, tehát nem irreleváns ez a kérdés. Ezért azt szeretném kérni, hogy tegyünk különbséget a dolog lényege között azért, hogy végül meg tudjuk szavazni az intézményközi megállapodást, hangoztatva külön véleményünket. Kedves kollégák, látom, hogy más-más módon értelmezik, ahogy mi eljárunk, de meg szeretném ismételni, hogy jelenleg igennel, vár, vagy tartózkodással lehet szavazni, hiszen a jelentésről júliusban szavaztunk, és a mai napon csak a konszolidált szövegben megjelenő és tükröződő megállapodásról szavazunk. Elizabeth, én se szakítottam meg, amit mondott, maga se szakítson meg. Nem tudom megváltoztatni a házszabályt, és csak annyit tehetünk ma, hogy egysége, egy szavazatot folytatunk Lehet, ez az eljárás, ez az opció, mely rendelkezésünkre áll, igennel, nemmel szavazunk, vagy tartózkodunk az egész kondicionált szöveg, az egész véglegesített szövegről. Persze mindenki a saját um, lelkiismerete alapján, meggyőződése alapján a plenárisra benyújthatja a külön szavazat, a részenkénti szavazatra vonatkozó kérdést. De még egyszer mondom, magáról a jelentős tervezetről ma szavaztunk. Elizabeth, tessék. A 70-es cikkre hivatkozok, ez a releváns cikk, és ez a cikk nem zárja ki a külön szavazat, illetve részenkénti szavazat lehetőségét, illetve a módosítók benyújtásának lehetőségét. És teljesen világos, hogy korábban már szavaztunk a szövegről, itt a parlament álláspontját kidolgoztuk, és a parlament elutasította a makrogazdasági kondicionalitást. Most pedig egy olyan tárgyalási eredményt terjesztenek elénk, amely egyértelműen lándzsat tör a makrogazdasági kondicionalitás mellett. Égbe kiáltó az ellentmondás, és éppen ezért azt kérvényezem, hogy a 21-es cikk ről, tehát a tárgyalási megállapodásokat tükröző szöveg 21-es cikkéről valamint a 19-es cikkéről külön szavazzunk. Kérvényezem ezen, ezennel formálisan azt is, hogy e két cikket töröljük ki a szövegből. Tehát szavazzunk erről, és kérvényem az, hogy töröljük ki a szövegből. Ezzel visszatérünk az Európai Parlament mandátumának területére. Természetesen a szakbizottságunk jogában áll, hogy a mandátumra visszatérjünk, és mínuszt, azaz nemet mondjunk a makrogazdasági kondicionalitásra. Ehhez pedig erre a két, szabaz, két dologra van szükség. Még egyszer mondom tehát, hogy az agreement, a tárgyaló csapat megállapodása tükröző szöveg e két cikkére, illetve a megállapodás tükröző cikkre szavazunk nemmel, valamint a bizottság szövegére szavazunk nemmel. és persze a tárgyalásoknak volt még egy melléklete is, és logikus módon, hogyha magát az eredményt tükröző szöveggel nem szavazunk, akkor a melléklet is okafogyottá válik. Jól van, hát akkor szavazzunk. Én a 70-es cikk nem tiltja azt, hogy részenként szavazzunk ebben a fázisban, nem tiltja tehát, de expressis verbis nem írja elő, nem teszi számunkra kötelezővé, hogy részenként szavazzunk, azaz tehát a szakbizottság elnöke mérlegelési jogkörrel rendelkezik, és én, mint szakbizottsági elnök visszautasítom a részenkénti szavazásra vonatkozó kérelmet, és most pedig javaslom, hogy a tárgyaló csapat által javasolt egységes szavazatot folytassuk le, ha csak a jelentéstevők nem szeretnének ezzel valamit hozzá, ehhez valamit hozzátenni. Ez a javaslatom, mint szakbizottsági elnök, If there is nothing, if you continue to insist on this... Persze, hogyha ragaszkodnak ez az eljárási eh, lépéshez, akkor én elnöki jogkörömmel ilyenbe visszautasítom ezt az eljárási lépést. Tehát nem tartunk split votot, részenkénti szavazást. Udzsasz úr azt kértem, hogy a munkarendel kapcsolatban beszélhessek. Most nem a külön szavazást kérem, de az önjavaslata az egy javaslat. A bizottságnak kell az önjavaslatáról szavaznia, tehát először is erről kellene szavazni. Másodszorban pedig, ahogyan az a korábbi dosszié esetében a szavazáskor megtörtént, most azt szeretném kérni, hogy a, szövegről is szavazzunk. tehát a jogalkotási állásfoglalásról, és a harmadik szavazás pedig az intézményközi mandátumról lenne. Pontosan úgy tennénk ezt, ahogyan a korábbi dosszi esetében az megtörtént. Tehát kérem, hogy ezt a fajta szavazást három menetben bonyolítsuk le. És egyébként ne rejtsük véke alá, hogy ez a következő 7 év számára egy alapvető fontosságú jelentés az összes intézmény számára, ugyanis Európa kétsebességűvé válik, és ezt figyelembe kell vennünk, ez egy hatalmas nagy probléma. Nem lehet különböző szabályok mentén ezt, vagy ezekre hivatkozva, ürügyként felhasználva ezt eldönteni. Én nem gondolom, hogy bármit szőnyeg alá sepernénk, én szerintem csak a júliusi szavazásra térnék vissza, hiszen már egyszer szavaztunk. Ugye itt volt egy korábbi tárgyalási ciklus, ezt ne felejtsük el. Tehát akkor elnézést, megkezdjük a szavazást. Megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 27-en mellette 10 ellene szavaztak, illetve 10 tartózkodtak, 4-en ellene szavaztak. Tehát akkor elfogadtuk. Elfogadtuk. Elnézést. Bizonyos kollégák szerettek volna lehetőséget kapni a magyarázatokra, úgyhogy nekik adnám most meg a szót. Tessék, Konstance. <coughs> Igen. Miután korábban nem beszéltem, mert időt akartam megtakarítani, nem, Lambert, nem te voltál, te, nem te beszéltél túl hosszan, nem erről van szó. Elnézést. Tehát, én szerintem egy olyan kompromisszumról beszélünk, vagy szavaztunk most, amelynek a helyzetét mindenki és az összes frakció támogathatja. Én remélem, hogy majd sikerül ezt a kompromisszumot a plenárison is átvinni és megtalálni rá a többséget. Az utolsó Strasburgi trialógus, amely 8 és fél órán át tartott. Nos, hát ezek után csak annyit szeretnék mondani mindenkinek, hogy köszönöm szépen, Lambertnek külön köszönöm, és a titkárságnak, illetve a politikai tanácsadóknak, és azoknak a parlamenti képviselőknek is, akik az egész folyamatot nyomon követték, végigkövették, a tárgyalásokon ott voltak. Reméljük, hogy a következő plenáris ülésen sikerre tudjuk vinni ezt a politikát. Ennyit szerettem volna csak elmondani. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Erminje Mazzoni, köszönöm szépen. Én is szeretném megindokolni, hogy miért tartózkodtam. Egy olyan szavazásról van szó, amelyet egyrészt szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik sokat dolgoztak ezen az anyagon, de ugyanakkor a az anyag ellentétben áll azzal az állásponttal, amelyet mi képviseltünk, hiszen a tárgyalások során a tanács teljesen megkövesedett. A parlamentnek és a bizottságnak szerintem ebben a tárgyalási fordulóban nem vették figyelembe és nem tartották tiszteletben a véleményét, hiszen számunkra kulcsfontosságú kérdéseket szerették volna továbbvinni, és a bizottsági anyagot is meg tudtuk, tehát még javítani tudtuk. Ez a makrokondicionitás, a különböző tartalékok és a kifizetések felfüggesztése. Tehát itt szerintem hátrafelé történt egy lépés, és végül, végül is, és nem előre a bizottsági javaslathoz képest. És még azt is szeretném hozzáfűzni, hogy egy hónappal ezelőtt ebben a szakbizottságban az jelentésemet szavaztuk meg, amely az úgynevezett investment close bevezetését tartalmazta, tehát ez azt jelentette, hogy a társfinanszírozást a deficit strukturális kalkulációjából kivegyük, és ezzel a negatív hatásokat, a makrokondicionalitásból adódó negatív hatásokat csökkenteni tudjuk. Ez az anyag sajnos így nem tud megvalósulni, ugyanis a 19-es bekezdés, amelyet a kollégák, a jelentéstevők bevezettek a szövegbe, annak érdekében, hogy a parlament és a bizottság véleményét figyelembe tudjuk, tehát hogy ezt jobban er-, érvényre tudjuk juttatni. A 21-es cikkhez képest nem valósult meg, hiszen az került bele az anyagba. De ennek ellenére köszönöm szépen a jelentéstevőknek a munkáját, ugyanis nagyon komolyan tették dolgukat. Szerettem volna elmagyarázni azt, hogy a tárgyaló bizottság rendkívül nehéz helyzetben volt az investment clause kérdésében, ugyanis igazából jogi értelemben ez nem ehhez a rendelethez tartozik, hanem a makroökonomiai politikával foglalkozó rendeletben szerepel ez a szöveg. És a TUPEC-ben van egy második számú rendelet, amely azt tartalmazza az egyik cikkében, hogy az ilyen típusú megfontolásokat figyelembe lehessen venni. Oli Rén az elmúlt Strasburgi plenáris ülésen el is magyarázta ezt, hogy hogyan kívánják megvalósítani ezt az eljárást, és a strukturális politikákban hogyan kívánják ezt beépíteni. Tehát van a bizottság részéről is már egy javaslat, módszertani javaslat, hogy hogyan kívánják ezt megvalósítani. Mit is tehetünk, és mit is javasoltak a jelentéstevőink nem értettek egyet a bizottsággal, ugyanis mi azt mondtuk, hogy a bizottsági javaslathoz képest visszafelé lépünk, és ez egész egyszerűen nem fair, hiszen a bizottság nem támogatta azt, amit mi kértünk, és éppen ezért a jelentéstevő azt kérte, hogy ezt referenciaként építsük be a jelentésbe, tehát hogy vegyük figyelembe a társfinanszírozás, nemzeti szintű társfinanszírozás lehetőségét a nemzeti kohéziós politikákba. Tehát itt igazából a bizottság javaslataiból próbáltuk meg összehozni ezt az eljárást, de a bizottság maga mégsem javasolja most ezt, tehát mégsem támogatja most ezt. Ezt gondolom erről a kérdésről. A második kérdés pedig a makroökonomiai kondicionalitás. Na, lehet, hogy önök nem is nincsenek annak tudatában, hogy mi voltunk az egyetlen hajós az óceánban, az egyetlen olyan intézmény, amely évedé, éveken keresztül állandóan küzdött ez ellen, de az egyetlen egy tagállam sem támogatott bennünket a tanácson belül, és a bizottság az egészen az utolsó pillanatig nem volt hajlandó ennek a javaslatnak, ennek a szabálynak a felvizezéséhez nevét adni, de azt hiszem, hogy ez precedens nélküli a parlament szempontjából, főként a regionális szakbizottság szempontjából, hogy részt vett az egész folyamatban, és hogy a végső bizottság javaslatban szerepelt a mi javaslatunk, tehát hogy az egész folyamaton keresztül a, bizot, a mi regionális szakbizottságunk a bizottsági javaslat előkészítésében részt vett, és ez pedig kimondottan a jelentéstevőknek köszönhető. Ez hatalmas siker önmagában. Állandóan leveleket írogattam mindenkinek, Schulz úrnak és a bizottságnak is, és továbbra sem támogatom a makroökonómiai kondicionalitást, de az egyetlen lehetőségünk most a másik két intézménnyel szemben, az az, hogyha kompromisszumra vagyunk képesek, és én úgy gondolom, hogy ez a kompromisszum ez kiegyensúlyozott, és nagyon sokat megőriz, megvéd a végső felhasználók szempontjából. Mátszóni asszonyra reagálva, lehet, hogy önök nem tudják, de néhány hónappal még az önjelentése előtt egy levelet írtam Schulz elnök úrnak az investment close-zal kapcsolatban, illetve a társfinanszírozás kivételével kapcsolatban a túlzott deficit eljárás kapcsán, és az ön javaslata is pontosan ebbe az irányba mutatott, tehát végül is sikerült azt elérni, hogy a mi rendeletünkben egyfajta referencia legyen a, erre. És ez megint csak azért szerettem volna elmagyarázni, hogy mindenki lássa, hogy honnan is indult ez a kérdés, és hát egész egyszerűen elképesztő az, hogy a kormányok ennyire ellenzik ezt, Markus Piper, vagy Erménia és mások, a legtöbb kolléga bizonyos frakciókból másként gondolkodik. Hát ez természetes, hogy másképpen látunk bizonyos kérdéseket, de az biztos, hogy a lehető legjobb kompromisszumot szeretnénk elérni. Ugyász úr, nem? Elnézést? Igen. Én is szeretnék szavazatmagyarázattal élni, és ezt mindenféle vitatkozási szándék nélkül mondom felhívtam a figyelmet az előbb arra, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan szavazunk, és most szeretném világosan elmondani a szavazatommal kapcsolatos véleményemet is. Itt ugye maga a jelentéstevő szerepe kerül terítékre, hiszen a jelentéstevők, árnyékjelentéstevők szerepét vagy munkáját szeretném megköszönni, Invert Kuzmánnak például, aki rendkívül jó munkát végzett de ahogyan azt már a második vatikáni zsinat óta az egyház is mondja, hogy a hibát a hiba elkövetőjétől meg kell különböztetni. Attól még, hogy valaki jó szándékkal követi el a hibát, a hiba hiba marad, már pedig a makrokondicionalitás az én szemszögemből ez mindenképpen hiba, és ezért ezt szeretném, hogyha jegyzőkönyvbe vennék. Ez egy történelmi pillanat, egy mérföldkő, hiszen ez a szakbizottság a parlament és a többi intézmény kezébe egy olyan anyagot ad, amely tulajdonképpen egy időzített bomba. A kohéziós politikában, ha azt mondjuk, hogy a makro kondicionalitás, tehát bizonyos tagállamok handicapje, továbbra is az kell, hogy maradjon, az azt jelenti, hogy Európát még inkább kétsebességűre bontjuk, Lesznek, azok az, lesznek olyan országok, akiknek rendben vannak a közpénzei, és ők továbbra is megkapják a finanszírozásokat. Akik pedig eleve rosszabb helyzetből indulnak, és a köz, és a költségvetésük rosszabb helyzetben van, még ráadásul nem fogják tudni megkapni ezeket a finanszírozási lehetőségeket sem. Ez pedig nagyon negatívan fog kihatni az egész gazdasági rendszerre és a vállalkozásokra is, ugyanis a makrokondicionalitás alá eső országok nem fognak tudni programozni, és ez az egész gazdaság meg fogja érezni a következő 7 évben. Tehát ez nagyon negatív hatású lesz. Pontosan ezért szavaztam nemmel, és ezt mindenféle vita, vitás szándék nélkül úgy érzem, hogy feladatom az, hogy ezt a véleményt elmondjam, és ez egyébként nem is csak személyes véleményem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jens kollega. Möchte auch mein Stimmverhalten erklären. Én is szeretném elmondani, hogy miért szavaztam ellene. Elsősorban a makroökonomiai kondicionalitás miatt. Nagyon sajnálom, hogy elnök asszony ön sem indokolta meg egészen ezt, hogy mi, de ez volt az, ami nem tette lehetővé a szavazást. Ha jobban megnézzük, akkor a kohéziós politika filozófiája változik ezzel. Eddig mindig arról volt szó, hogy, e, hogy egyszerű formában, koncentrált formában próbáljuk a régiók közti külön, különbségeket, diszparitásokat leépíteni. Ezzel a kondicionalitással a bizottság kontraproduktív elemet vezet be. Azokat a tagállamokat, bizonyos tagállamokat ezzel büntet, ezt elutasítom igazából nem is tudunk parlamentként nagyon sok minden nem változtatni, hogyha megnézzük ezeket a kondicionalitásokat, és éppen ezért nincs is kompromisszumra lehetőség, amelyeket el tudnánk fogadni. Emiatt a hátrányos helyzetű régiók továbbra is hátrányos helyzetben maradnak. Ez az, ami mértéktelenül bosszant. És ez az, ami megnehezíti a tárgyalást a tagállamokkal. Én magam olyan régióból származom, amelynek előnyei származtak az általányos rendeletből, de nekem nem elég ez, hogy egoista módon csak a saját régiómat nézzem. Összességében meg kell nézni, hogy mi az eredménye ennek, és ez a mi szakbizottságunk feladata szerintem. Konstanca, látom, hogy szeretnél szólni te is. Igen, elnök asszony, a legtöbb hozzászólás valóban a 21-es cikkre vonatkozik most. A, az elért kompromisszumról nem beszéltünk túl sokat, és hogyha lehet, akkor még néhány szót szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Markus Piperrel nem mindig vagyok egy véleményen, de Markusnak most teljes mértékben igaza van, és remélem, hogy ez benne van a bizottság protokolljában is. Tehát igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy a 21-es cikket a következő 7 évben nem fogják alkalmazni. Ez pedig siker, mégpedig a, a tárgyaló csapat sikere mert a 21-es cikket úgy sikerült összeraknunk, hogy a makroökonomiai kondicionalitást összes orosz fogát kihúztuk. Olyan sok homokot sikerült a gépezetbe beszórni, olyan sok biztosítékot sikerült bevenni, a szegénység, a munkanélküliség, a szociális kirekesztés, ezeket mind felvettük. Felvetettük azt is, hogy ne legyen a kötelezettség felfüggesztése bizonyos területen akkor, hogyha egy év több éven keresztül recesszióban van. Azt mondtuk, hogy a, a kötelezettségvállalásokat csak bizonyos százalékalányban lehet csökkenteni. És meghatároztuk azt is, hogy bizonyos programok a tagállamokban, azokban, amelyeknek gazdasági nehézségeik vannak, és amelyek reformokat akarnak megvalósítani, munkanélküliséget akarnak ifjúsági foglalkoztatási programokat megvalósítani, ezeket kivegyék. És mindaz, amik ezekkel a biztosítékokkal megmaradna, a szimbólum. Egy szimbólum, hogy a tanács, amely ragaszkodott hozzá, mind a 28 tagar, tagország, mind a 28, egyetlen egy sem mondta azt, hogy a makroökonomiai kondicionalitást nem akarjuk. Szóval egy olyan kompromisszumot sikerült mégis elérnünk, ahol megéri megéri végigolvasni nyugalomban, és akkor emiatt a kompromisszum miatt, amit ott végre megtaláltunk, még mindig lehetséges, hogy az egész politikai kohéziós, ha valaki még emiatt, vagy ennek ellenére kockáztatná a kohéziós politikát, az, az baj. De úgy gondolom, hogy az, ami itt van előttünk, az egy jó kompromisszum. És még egyszer megvédem, egyértelműen. Konstanc elfelejtette mondani, hogy sikerült magától a nevét, magától a neve, magát a nevet is feladni. Már nincs benne az, hogy makroökonomiai kondicionalitás, mert hát ugye, csak hogy folytassam azt, amit Konstanc mondott, két szempont van. Az egyik az az, hogy ez a szakbizottság már évek óta, sőt még korábban is harcolta azért, hogy végre a irányítás politikai irányítás és a kohéziós politika között kapcsolat alakuljon ki annak érdekében, hogy a kohéziós politika legyen az, Európa, az Európai Unió befektetési politikája. Az elmúlt politikai szemeszter is azt mutatta, hogy az intézkedések prioritásai között vannak olyan kérdések is, amelyek az általános gazdasági helyzet szempontjából és a politika kor, intézkedések koordinációja szempontjából is fontos, és ez volt fontos. Nem akartuk, hogy a szankcionálás erősödjön, és ezért mondta Konstanca azt, hogy amikor egy kicsit felhígítottuk ezt a lehető legnagyobb eh, minimumra a három tényező kombinációját mentettük meg foglalkoztatás, a recesszió időtartama és a szegénységi szint, tehát ezzel a három ennek a három elemnek az összevonásával a szankciókat el tudjuk halasztani. Nagyon sokat értünk el, és nagyon sokat tettünk azért, hogy ez a kapcsolat végre kialakuljon az intézkedések között, amelyek az alapok felhasználásának hatékonyságával és a gazdaság irányítással van kapcsolatban. Ezt fontosnak tartottuk, és végre sikerült megtartanunk. És ez a legnagyobb eredmény, reméljük azt, hogy ebben az irányban tovább is tud menni, de mint mondtam én is, senki nem mutatott semmiféle hajlandóságot arra, hogy a parlamentet bevonja. És Letter asszony az első, a következő négy hozzászólóból. Elizabeth Schlechter az első. Hadd kezdjem azzal, hogy nagyon hosszú együttműködés volt ez, és nagyon sok ponton sikeres együttműködés volt a, és én magam is részese lehettem ennek a tárgyaló csapatnak. Nagyon sok ponton átvertük a karatunkat, és ez fontos. De problémát jelentett az elején az, hogy túl visszafogottak voltunk, és csak nagyon lassan kezdtük a sikereket hozni. Ezért nagyon sok ponton ez így volt. Azért, mert nagyon sokáig összetartottunk, és ez az összetartás megtört a makroekonomiai kondicionalitásnál. Igaz az, hogy mindent megtettünk. És amit, amiről itt beszámoltak, az valóban úgy is volt, de nem lett eredményes, és pontosan ez a különbség. Mi zöldek minden mindent megtettünk azért, hogy szimbólumá váljon az egész, és ezt elfogadtuk. Minden egyes ajánlásnál, vagy javaslatnál megpróbáltuk a tanácsnak a az akadályait vagy a falait áttörni, de a végeredmény mégiscsak alkalmazható, és nagyon, fő, nagyon fontos pontokon elfogadható. Például az volt a javaslat, hogy elsősorban csak a kötelezettségvállalások legyenek, és ne a kifizetések. Ugyanis, hogyha a kifizetéseket is bevettek volna, az óriási problémát okozott volna, de mondjuk meg, hogy ezen a ponton bizony nem voltunk eredményesek, ez nem sikerült. Ezért fontos, hogy, ne a kifizetés, hogy nem, a, nem a kifizetések voltak az az elem, vagy volt az az elem, ami a végén sikertre vitt, azért, mert a pénzügyi eszközöknél és a strukturális alapoknál nem lehet a kifizetések felfüggesztésére garanciaként felhasználni. Hogyha ez pedig mindenki, ezzel mindenki tisztában lett volna, akkor sokkal óvatosabb lett volna. Sikeres pénzügyi eszközöket nem is lehet ilyen hatások mellett kidolgozni. Egy sor egyéb olyan dolog van még, ahol a zöldek szempontjából átléptük a vörös vonalat. Azt mondtuk ugye, hogy a kohéziós politika szempontjából idegen elemeknek semmi közelben a javaslatban. Például arról, hogy hogyan tovább. A plenárisan is lesz lehetőségünk arra, hogy nemet mondjunk erre, de ekkor másodikja olvasatra kerülne valóban sor. Szerintem nem lenne olyan rossz. Minden egyéb ponton viszont, ahol megállapodtunk, és amit megerősítünk, az, az megmaradna. És ez az egyetlen egy olyan pont van, ahol a tanácsnak tovább kellett volna lépnie. Tehát ha mi a plenárison ezt a két dolgot elutasítjuk, a 21-es cikket, és a 19-est, tehát mind a tárgyalási eredményt, mind a bizottsági öm, részt, akkor a saját szempontjainkat átvittük, és akkor lenne egy második olvasat er-, erről a kérdésről, és ez az egy kérdés lenne aztán az, amiben érvényesíthetnénk az akaratunkat, és erről van szó. Ennek látjuk esélyét. Látjuk esélyét annak, hogy átvigyük, és ezért mondom azt, hogy szerintem okos lenne a plenárison, aztán majd úgy szavazni, hogy mind a tárgyalási kompromisszumot elutasítsuk, mind a bizottság szövegét, erre a pontra vonatkozó szövegét. És akkor egy, ez volt az EP eredeti mandátuma is. Nem csak ez a szakbizottság hagyta ezt jóvá, hanem a különböző szavazásokon és a plenárison is ezt nagy többséggel megszavazzák. És akkor lesz lehetőség arra, hogy a második olvasatban majd a tanács lépjen végre. Mert azért a tanács is látja, hogy ez központi jelentőségi kérdés. És hogyha nem kerül be, akkor tartalmilag is sikerült a saját véleményünket érvényesíteni, és ezért vagyok meggyőződve arról, hogy pontosan emiatt a pont miatt kell a második, illetve hát, hogy, eh, tehát, hogy el tudjuk vállalni a második oldalatot, olvashatot, és végül is ez az, ami a parlament érdeke is. Nikosz, kedves kollégák, a lehető legrövidebbre fogjátok magatokat, Nikosz. Σίγουρα a kóta επιχειρήματα και τα ξέρουμε ti... Persze, persze. Én is hallom az érveket, ismerjük őket, és valóban nagyon sok akadály volt. Olyan sok akadályt építettünk be, hogy végül az egész nem kerül alkalmazásra. Ha most nem nyitjuk meg ezt az ajtót, ezt a kaput, vagy az ablakot, akkor azt hiszem, hogy nagyon rosszul fogunk a dologból kijönni a kohézió végül is pont a kohéziós politika pontosan azt szolgálja, hogy a különbségek megszűnjenek. És ez összefügg nagyon szorosan azzal, amit mi akarunk. A különbségeket akarjuk megszüntetni, és igazságos kompromisszumot akarunk. Én pedig úgy gondolom, hogy ez itt most nem az volt. A plenárison szerintem mm, be kell nyújtsunk egy módosító indítványt a 19-es és 21-es székekre vonatkozóan. És eh, ezzel szerintem eh, negatív gazdasági feltételeket eh, kreálnánk, és a makroökonomiai kondicionalitást nem tudnánk biztosítani. Szerintem a Regionális Fejlődési Szakbizottságnak ma a plenárison sokkal nagyobb nyomást kellene gyakorolnia, és kérvényezni kellene, be kellene nyújtani a plenárison azt, hogy a 29-es és 19-es cikket eltöröljék. Igen, és én még egy javaslatot szeretnék mondani a gazdasági szakbizottságnak egy meghallgatást, a, a szakbizottság egy meghallgatást kezdeményezett a politikai trojkáról, a szociális kohézióról. Azt gondolom, hogy ez az eljárás kiváló, és a mi szakbizottságunkban is meg kellene el kellene kezdeni, és csak így tudnánk azt látni, hogy a különböző intézkedéseknek milyen hatása van. Mert ez egy olyan eljárás, amely szerint az európai, amelyet az Európai Parlamentnek kellene kezdeményezni, elsősorban a regionális és szociális kohézió szempontjai alapján. Úgyhogy kérem az elnök asszonyt, hogy ezt a kezdeményezést tegye meg, annak érdekében, hogy a Trojka és a régió a régiók képviselőit meg tudjuk hívni, hogy lássuk a helyzetet, hogy milyen negatív gazdasági következményei voltak a válságnak. Köszönöm. Mr. Goodmanis. Goodmans úr, köszönöm szépen, elnök asszony. A kollégák kétszer-háromszor is felszólaltak, hogy szólaljék most már én is fel. A tárgyaló csapat tagjaként, valamint az ALDE koordinátoraként nekem is el kell mondanom, hogy hogyan lát, látom és látjuk ezt a kérdést, hiszen ha, tudom, ha jól tudom, a weben is kint vagyunk, és meg akarom akadályozni, hogy az emberek azt gondolják, hogy az egyetlen probléma az, hogy nem én értük el a száz százalékot, amit el akartunk érni. De hát ez nem egy új dolog. Hogyha megnézzük a kohéziós alapokra vonatkozó jogszabályokat, létezett egy büntetés, amelyet például Magyarországra vetettek ki, hál' Istennek nagyon rövid időre. De nem teljesen új dologról van tehát szó, olvassák el, kedves hölgyeim és uraim, a meglévő jogszabályokat, a hatályos jogszabályokat. Másodszorban. Persze, a kettős csomag, a hatos csomag, a six-pack és a two-pack, amelyet az eurózónás országokba alkalmaznak, is a válságra adott válasz, ahogy a makrogazdasági kondicionalitás. Tehát voltak éppen ez a lépés is válasz a krízisre. Meg lehet, hogy nem százszázalékosan jó eszközről van szó, de, hölgyeim és uraim, olvassák el a mellékletet is. Nem csak a 19-es meg a 21-es cikket, hanem a mellékletet is, ahol a kompromisszum ölt testet. Ez a kompromisszum igen, mi nemet mondtunk a makrogazdasági kondicionalitásra teljes egészében, mire a bizottság egy javaslatot dolgozott ki, illetve beemelte ezt a javaslatába, a tanács pedig többséggel még növelte is a kondicionalitás játékterét. Mondvam, hogyha a tagállam nem teljesíti a szélsőséges deficit csökkentésére vonatkozó, vagy a makrogazdasági egyensúlytalanságra vonatkozó tervet, akkor büntetést szabnak ki rá, 50%-os vagy 100%-os elsőre 50, másodikra 100%-ot, illetve felfüggesztik a kifizetéseket. De, de, és most jön a nagy de, elnök asszony. Azért kellett támogatnunk ezt a szöveget, mert ez egy kompromisszum és nem, csak, nem minden kifizetésre, csak 50%-ára kifizetésekre vonatkozik. Hölgyeim és uraim, nagy eredményt ért el a parlament tárgyaló csapata azzal, hogy sikerült a 100%-ot 50%-re csökkenteni másodszorban. Ez összefügg persze az egyes országok munkanélkülisége helyzetével hiszen hogyha 2%-kal több az átlagnál, akkor csökken a szankció, hogyha 5%-os vagy 8%, akkor akár 50%-kal csökkenhet a szankció. Olvassák el a mellékletet. Másodszorban Másodszorban ez a szegénységgel is összefügg. Hogyha kétszer egymást követő évben a GDP csökken, akkor ez mentesít. És még ha az elmúlt éveket is figyelembe vesszük, a 2000 2019-2008-as éveket, amikor ugye az országok a legtöbb alapot akarják majd lehívni, hiszen most idén is csökkentik a szankciót. Hát ez a kompromisszum lényege, hölgyeim és uraim. Ez egy kompromisszum, amelyet elértünk. És hogyha valaki azt mondta, hogy nem, ér, azt mondani, nem értünk el valamit, akkor ez nem mond igazat. És végezetül hagy ragadjam még meg a szót, és hagy mondjam el ezt is. Nem csak ezt értük el a legutolsó tárgyalások során, hanem 7-ről 6 ra csökkentettük a performance rezervet, a teljesítmény tartalékot. Ez igazi pénz, 1 milliárd eurót tesz ki, és a tanács ezt 2020 után fizettette volna ki, már pedig most pedig ezt ki lehet korábban fizetni, és nem 2017-tel kezdődik 2,5 százalékkal, hanem már 3 százalék lesz. Ezek igazi eredmények, hölgyeim és uraim, elnök asszony. Ilyen módon, tehát nem értek egyet a kollégákkal, nem egy kétsebességes Európai Unit létre. Nem, úgy gondolom, hogy ezzel az eszközzel megakadályozzuk azt, hogy újra egy ilyen válságba keveredjünk, mint amit megéltünk. Közvetett eszköz ez, de hát gondoljunk arra, hogy honnan indultunk ki, milyen helyzetben voltunk a legutolsó válság során. Nos, ezzel az eszközzel valamit el, ezt el lehet kerülni. És ne felejtsük el azt sem, hogy a bizottság a szélsőséges deficittervet Franciaország, Spanyolország és más országok számára módosította. Olirén tehát még egyszer megállapod, egyetértett eh, abban például, hogy Spanyolország vagy Franciaország tekintetében elhallasszák ezt az intézkedést. Szimbolikus intézkedésnek tűnhet ez, de voltak éppen mi keményen küzdöttünk ezért az eredményen. Még egyszer mondom, ez egy nagyon komoly kompromisszum, amelyet elértünk, és a jelentéstevőknek még egyszer köszönetet szeretnék mondani, akik kitűnően tárgyaltak. Köszönöm szépen. Luhan képviselő, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is ki szeretném emelni a jelentéstevők erőfeszítéseit. Nem volt egyszerű ez a tárgyalás, melyben ők részt vettek, a tárgyaló delegációnk, hiszen a tanács és a bizottság nem nagyon sok öm, játékteret hagyott ebben a tárgyalásban. Tárgyalásokról beszélek, és hogyha tárgyalunk, akkor automatikusan kompromisszumokat érünk el. Ez a végeredménye a tárgyalásnak. Az Európai Parlament képviselőiként bizonyos elemeket nem szabad szem elől hagynunk, amelyek véleményem szerint hallatlan fontossággal bírnak. Egyrészt utalni szeretnék arra, hogy nem értek száz százalékban egyet God, Godmanis aki azt mondtam, aki arról beszélt, hogy a kohéziós politikában lévő, megjelenő eredmények nem vezetnek a kétsebességes Európához. Már pedig éppen ez a veszély áll fönn, gondoljunk csak Kínára, az USA-ra, vagy akár Brazíliára mostanság, ezekkel versengünk a világpiacon. Márpedig, hogyha a versenyképességet az országokban újra meg akarjuk teremteni, akkor látnunk kell, hogy mindez a kohéziós politikát veszélyeztetni fogja. Tehát magyarra mondva, a elégedetnek kell lennünk a céljainkkal, de egy valamit még ki szeretnék emelni. Mégpedig a prefinanszírozás, az előfinanszírozás kérdését. Úgy gondolom, hogy szükség lett volna rá, végül nem tudom, hogy sikerült elérni, szükség lett volna rá, hogy itt többet érjünk el, mint ez egy százalékos eredményt. Itt nem kellett volna hagynunk, hogy a tanács érvényesítse a saját számait. Másodszorban pedig egy paradoxonnal állunk szemben. a következővel. Elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy a jogalkotói folyamat részei vagyunk, ám amikor a szankciók végrehajtásáról van szó, akkor a parlamentnek csak kikérik a véleményét. Szerintem ez elfogadhatatlan. Ez ellentmond a struktúrált párbeszéd szellemének. Én úgy gondolom, hogy ezt, hogyha komolyan vizsgálattárgyává tesszük, akkor látjuk az ellentmondást, mely itt a két oldal között feszül. A jelentés mellett az egyedüli érv tehát nem volt más, mint az, hogy ha késedelemet szenvedett volna az elfogadás, ez mindenki kárára vált volna. Ezért úgy gondolom, hogy helyes, hogy támogatjuk ezt a kompromisszumot. Politikai szempontból is helyes, hiszen mit akarunk elérni, ezt kell tisztán látni. Mit akarunk elérni, és mit akarunk megakadályozni. Közelegnek az európai parlamenti választások és európai képviselőként visszatérünk a hazánkba, az országainkba, és azt mondjuk, hogy elfogadtuk a kisebb költségvetést, mint az előző több is pénzügyi tervidőszakban, a 2007-2013-as időszakban. Utána pedig azt is be kell vallanunk, hogy a magunk elé kitűzött feladatok közül semmit sem tudtunk elérni. Hát ezzel nem tudunk nagy reklámot csinálni magunknak. Nem hiszem, hogy ezt a javunkra írná a választó. Ezért azt a mini eszközöt, azt a kis eszközt, mely rendelkezésünkre áll, ki kell használni. Ez pedig nem más, mint a struktúrált párbeszéd. Innen kell a lehető legnagyobb hasznot húznunk, ezt kell felhasználnunk, és nyomatékossá kell tennünk a szankció keretében is a parlament véleményét, erre vonatkozólag pedig egy módosítót készítek elő. Köszönöm. Talán mindenki érti, hogy a tárgyalás kihatott a kifizetési profilra is, és a parlament júliusban se a költségvetés szintjét, se a kifizetések profilját nem kérdőjelezte meg. Tehát mi roppant korlátozott lehetőséggel rendelkeztünk, hiszen az egész parlament állásfoglalásában se a számokat, se a kifizetési profilokat nem kérdőjelezte meg. Tehát mi itt a regiben nem tudtuk ezt a, a parlament többsége ellenében megkérdőjelezni. Ezért tehát az, az előleg kifizetés tekintetében sem tudtunk áttörést elérni, hát ezt látni kell. És hogyha most a kifizetési profilokat megváltoztatnánk, az egész rendszert felborítaná ez. Omar Zsigó parancsoljon. Madame la Présidente, merci. Elnök asszony, köszönöm szépen. A tárgyalóbizottság tagjaként szeretném elmagyarázni a szavazatomat. Nem, ö, tehát ö, végül is tartózkodtam. Ugyanis úgy gondolom, hogy globálisan kell figyelnünk a dolgokra. Először is a parlament ebben a tárgyalássorozatban, legalábbis számomra úgy tűnt, hogy társjogalkotói szerepének teljes mértékben megfelelt. Amikor a rendeletet globálisan vizsgáljuk, akkor mindannyian elismerhetjük, hogy a parlament által elért előrelépések olyan javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket mi vezettünk be a tárgyalásokba, nagyon sok számos. Tehát ezek létező és konkrét dolgok. Természetesen továbbra is felmerül az a kérdés, amelyre mindenki most odafigyel, a makrokondicionitásról van szó. Mindenki tudja ma, a régiókban és máshol is, hogy a végsőkig elmentünk ebben a csatában, ugyanis mi mindig is visszautasítottuk ezeket, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezzel a regionális politika sérül. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy a tárgyalások maguk azt jelentik, hogy nem kényszeríthetjük rá partnereinkre azt a véleményt, amit ők visszautasítanak. Nagyon sokszor azt hallottuk, hogy a tanács hajthatatlan, és így tovább. Nos, hát mi is elég sokáig hajthatatlanak voltunk, sőt, hát a végsőkig elmentünk, de azért eljön egy olyan pillanat, amikor a felelősség felülkerekedik, és kompromisszumra kell jutni. És a tanács hajthatatlanságával kapcsolatban úgy gondolom, hogy azért mégis sikerült a makroökonomiai kondicionalitás kapcsán előrelépéseket elérnünk. Ez nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ettől függetlenül természetesen vannak még más aggasztó jelenségek a pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatban, vagy eszközökkel kapcsolatban. Ez pedig azt is jelenti, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy a kohéziós politika, szolidáris politika maradjon, és nehogy szép lassan valami egészen mássá alakuljon át, és természetében változzon meg. Éppen ezért személy szerint én nagyon is aggódom azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a regionális politika jövője 2020 után, hiszen ha figyelembe vesszük azt, hogy milyen irányba haladnak a dolgok már ma is, akkor ez eléggé aggasztó. És aztán az utolsó dolog, <clears throat> szeretném megköszönni a kollégáknak a tárgyaló bizottságban való munkáját, illetve támogatásukat, amelyet eh, mindig is az ultraperiférikus régiókra eh, biztosítottak, és a régiók is nagyon elégedettek voltak ezzel kapcsolatban, tehát azért mégiscsak beszámolhatunk eh, pozitívumokról is természetesen. Nagyon sajnálatos az, hogy a makroökonomiai kondicionalitás alapvetően megmaradt, és ezt majd a plenáris szavazáson is mindenki kifejezésre jutathatja, de a globális kompromisszum azért elfogadható szerintem, és ráadásul figyelembe lehet venni olyan helyzetek, illetve figyelembe kell venni azt a helyzetet is, hogy végre öm, felszabaduljanak, felszabaduljon az egész helyzet, és elkezdődhessen a munka régiókban is. Köszönöm Viktor és Olgyis, és aztán Lambert a végén. Viktor, köszönöm szépen! Vannak itt más témák is, amelyekről szeretnék szólni, nem csak az adott szavazás. Ugye a tanácsal és a bizottsággal másodszor sem sikerült egyességre jutni a tárgyaló tanácsnak. A most már hírhetté vált N pluszos szabály kapcsán. Elnök, most erről kérem, hogy erre a mostani napirendi pontról beszéljen. Szavazatmagyarázata van? Igen. Anyanyelvemen szeretnék beszélni. Hölgyeim és uraim, el szeretném magyarázni, miért úgy szavaztam, ahogy szavaztam. Mégpedig támogattam ezt a tervezetet. Nem vettem bár részt minden három oldalú tárgyaláson, de ugyanakkor betekintést nyertem abba, hogy hogyan zajlik az eljárás, és tárgyaló félként megértettem, hogyha partnerként tárgyalunk, akkor bizony mindenkinek kész kell állni a kompromisszumra. Igyekeztem megérteni a bizottságot is, hiszen a bizottság reformokat akart végrehajtani. Az egyes tagállamokra nyomást akar gyakorolni, és még folytathatnám. Kezdetektől kezdve elleneztem a makrogazdasági kondicionalitást. Ám a végleges kompromisszumot kompromisszumnak látom, amely miatt nem kell szégyenkeznünk, hiszen ez a kondicionalitás felpuhult. Beszéltünk arról, hogy a foglalkoztatás, a recesszió vagy a szegénység figyelembe vétetnek. Tehát voltak éppen a tagállam gazdasági lehetőségei, valamint van itt egy része fiatalok foglalkoztatására is. Ezeket mind sikerként könyvelhetjük el. A kompromisszumot a többi trialógus háromoldalú tárgyalás fényében kell látnunk, és örülnék, hogyha más három oldaluk során is hasonló konstruktív módon járni innen kell, Nagyon nagy nyomás nehezkedett ránk, és ezt viszont nem szabad megengednünk. De erről majd a későbbiekben beszéljünk. Erről majd a későbbiekben szólalok fel. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you, Lambert. Yes. Ja, dankjewel. Eh, zeker voor... Köszönöm szépen, természetesen támogatom én is, és mellette vagyok annak, hogy eh, nagyon nagy lépést tettünk annak érdekében, hogy január 1-ig a határozathozatalt lezárhassuk. Valóban a legfontosabb a válság idején az, hogy eh, tartsuk a lépést. Ez szükséges ahhoz, hogy a csomagban meghatározott fontos változásokat végre tudjuk hajtani. Sokkal több mindaz, amiről most az utolsó pillanatban magunk előtt látunk, tehát maga a kondicionalitás. Hogy mi lesz azokkal az országokkal, nemzetállamokkal, amelyek a gazdasági unió, az Európai Unió gazdasági vezetése szempontjából lemaradnak. Tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny pont. Ahogy többen elmondták, a parlament együttdöntési szerepét nem tudta érvényesíteni ebben. És emiatt szót is emeltünk, persze semmi meglepetés, kedves kollégák, reggel is beszéltünk erről, meg kell nézzük, hogy mi is a cél, milyen, milyen a preventív szakaszban mi történik. Az Európai Bizottsággal, tanácsal való párbeszédben és azokkal a partnerekkel, amelyek a tagállamokban az ország specifikus ajánlokat, ajánlásokat minden évben megfogalmazzák. Nos, ezekkel nagyon, együtt nagyon sok mindent tudunk plusz, együtt pluszt adni, hiszen a nagy beruházási alapokról mindent összevéve a 45%-át adja, adják ezek az alapok az EU költségvetési vagy beruházási forrásainak. Tehát, hogyha ezt a nagy képet látjuk, akkor tulajdonképpen a leges legutolsó pillanatig is fontos, hogy megtartsuk ezt a korrektív lehetőséget, korrektív kart. És négy olyan ponton olyan megállapodás is van, amiről egyszerűen eddig még nem beszéltünk. A parlament szerepe például sokkal erősebb, mint a hatos meg a kettes csomagnál volt. Szerintem persze ez nem egészen igaz. Jó, hát mindent úgy kell olvasni. A bizottság először előterjeszt valamit, határoznak, megtörténik valami, egy bizonyos helyzet kialakul, aztán velünk tárgyalnak, nincs együtt döntés. És ez tarthatatlan. Pedig megvannak az eljárások, megvannak a tartalmi szempontok, a munkanélküliség, recesszió, ezeket mind sikerült valóban érvényesíteni. Ez egy csomag, és ez a csomag, az egész csomag a parlament felfogásának az irányába megy valóban, ez a lehető legjobb megoldás, de az ötlet maga persze nem a tanácstól jött, sőt egyetlen egy ország sem támogatta ezt a tanácsban. Nem, ez a az Európai Parlament tárgyalási csapatának tárgyalásának az eredménye. A plenárisom természetesen a pénzügyi és gazdasági politika szempontjait is majd a szavazás során meg fogjuk, mérlegelni fogjuk. Mi úgy gondoljuk azonban, hogy tartalmilag sikerült ezeket a szempontokat is megtartani a szövegben, jelentős mértékben a saját elképzeléseinknek megfelelően. Nem csak egy szempontnál. A kohézió az, amit nem szabad elengednünk Európában. A kohézió területi dimenzióját, hogyha nézzük, akkor az első szabályozást követően most ennek a dokumentumnak az alapján azt tudjuk mondani, hogy az együtt működéssel, a piaci specialitással kapcsolódások alakulnak ki, új együttműködések. Tartalmi együttműködés és tartalmi fejlődés Európa egészében, és ez fel is gyorsulhat. Én úgy gondolom, hogy ez egy reformcsomag éppen ezért, mind a kapcsolataink, mind pedig a tartalmi szempontok alapján. És a parlament a közösség érdekében fogalmazta meg ezeket a, a szövegeket, a tanács pedig egyáltalán nem látott még tisztán. A a tanács a nyereség alapján, tehát a tanácsjavaslat alapján a befektetések, beruházások egészen más formában kerültek volna megtartani. Úgy gondolom, hogy a mi szempontunk volt fontos, hogy a fő politikai és intézkedési irány, amely újra meg újra visszatér, az a kohézió, a kohézió modern felfogása egy olyan időszakban, amikor erősödik a világ szinten a verseny. A kohézió megtartásával elkerülhetjük azt, hogy ezrével vándoroljanak el például Portugáliából. A gazdasági növekedés, a tevékenység megfelelő formában valósul meg. Mit jelent ez majd például Portugáliában? Portugáliának ma 60%-kal több az egyfőre eső autópálya szakasz, mint Németországban. Több tízezer egyetemet végzett, mégis kivándorol a Portugáliából. Ez nem kohézió. A szociális alapokat, a regionális alapokat, a képzést mind össze kell kapcsolni a zöldítés, a fenntarthatóság. Nos, mindez egy új csomagban van, amiben teljesen új dolgokat sikerült bevezetnünk. Hát mi lenne, hogyha hagynánk, hogy a diákok a, a távoli területekre menjenek? Vagy mi lenne, hogyha olyan dolgokat tehetnének a jövőknek a jövőben, amely a specializáció kerető, keretében Európában sokkal nagyobb együttműködést okoz majd. A lehetőségeket kell ösztönöznünk. Holnap itt a házban például egy nagy rendezvényre kerül sor. Holnap két biztos a kutatási és fejlesztési, és Hán a, biztos a régi regionális vezetés részéről fogják megtárgyalni az okos specializáció lehetőségeit. A nemzeti parlamentek fognak erről beszélni, hogy mit is jelent ez az új csomag és nagyon sok parlament még mindig úgy gondolja, hogy ez az intézkedés olyan, mint a tíz évvel ezelőtti, hogy a kohézió olyan, mint a korábbi, de nem. Ez a kohézió most sokkal inkább a fenntarthatóságra, munkahelyekre, összpontosítés arra, hogy megnézzük, hogy mire van szükség nemzeti és regionális szinten. Infrastruktúrában például. Úgyhogy mindenki aki csak egy szempontra összpontosít, és azt mondja, hogy ez a válság ellenes intézkedéscsomag, jó, rendben van, az is azt látja, hogy Európa korábbi gazdasági erejét rendkívüli erőfeszítésekkel kell tudni, és tudjuk csak visszanyerni. De ha egy szempontra összpontosítunk csak, akkor is úgy kell, hogy érezze, hogy a, a makroökonomiai kondicionalitás nincs itt a helyén. Az összes olyan csomag, amely majd összeáll, az azt fogja jelenteni, hogy az egész jelentős mértékben politikai kérdése is fog válni. Ezt mi tudjuk, de mégis fontos, hogy megfelelő egyensúly maradjon, hogy ugyanolyan előnyök származzanak például Görögország számára, új perspektívák, mint más országban, akkor, amikor milliárdok eh, beruházásáról van szó. Ugye? És eh, ne legyen, ne kerüljünk olyan helyzetben, hogy három vagy öt év múlva azt, mondhass, azt kelljen mondanunk, hogy rossz volt a beruházásunk. Én ezért úgy gondolom, hogy ez a csomag megfelelő időben nagyon jó. Még egy szót hadd mondjak, hogy azok, akik most tartóztottak, remélem, hogy végig gondolják, és látják, hogy mi az a tartalom, amit a reforma kapcsán most bele kellett venni, és azt az egy szempontot, a kondicionalitást talán nem teszik minden eredménnyel szembe. Köszönöm szépen, Nikolsz. Alig egy percben csak jó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, valóban egy komoly kohéziós politikát szeretnék, és ezzel kapcsolatban néhány példát is elmondanék. Igen, Görögország továbbra is a négy legfontosabb autópálya építése mellett elkötelezett. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez gazdasági szempontból nem biztos, hogy fenntartható, de a szerződéseket már aláírtuk, és hogyha Görögország visszalép, akkor több mint két milliárdot kell majd megfizetnie. Spanyol és német cégek involváltak ebben az ügyben, tehát igenis, és ezt meg kell most már tennünk. 600 milliót kap egy országa a regionális fejlesztési alapból, annak érdekében, hogy ezeket az autópályákat megépítsük. Tehát fontos az, hogy a regió, régiókat is bevonjuk ebbe a folyamatba, és hallgassuk meg őket. Aztán ami a munkanélküliséget illeti, jelenleg most nincsen pénz az embereknek, főleg a fiataloknak arra, hogy saját vállalkozásba kezdjenek. Nincsen hitel, nem jutnak hitelhez a fiatalok, tehát ez nagyon nehéz. És máshogyan hogyan is lehetne finanszírozni ezeket a politikákat? Annak érdekében, hogy egy igazi jó politikát tudjunk megvalósítani, ezeket a célokat figyelembe kell vennünk. És szerintem voltak itt már különböző lehetőségek, de most azt láthatjuk, hogy fenntarthatatlanná vált a helyzet, még akkor is, hogyha tovább nyírbáljuk a forrásokat, továbbra sem lesz fenntartható a költségvetés. 5%-os többletet kell elérnünk hazánkban, már pedig a jelenlegi helyzet ezt nem teszi lehetővé. Tehát éppen ezért mondom ezt, hogy mit is jelent a makroökonomiai kondicionalitás. Igenis, és ezeket a kérdéseket figyelembe kell venni. De természetesen az is igaz, hogy szeretnénk politikai változtatást, és a frakciónk mindig is szeretett volna változtatni, ugyanis a növekedési politikánk nem volt fenntartható hazánkban. De ugyanakkor fair megközelítés szükséges, kiegyensúlyozott megközelítése van szükség, és teljes mértékben letarolták az ipari létesítményeinket, több ezer vállalkozásnak kellett bezárnia, és rendkívül magas a munkanélküliség. Nagyon sok ember nem is rendelkezik biztosítással, egészségügyi biztosítással, úgyhogy ez nagyon nehéz. Elnök, köszönöm szépen, szeretnénk minél hamarabb lezárni ezt a vitát. Köszönjük szépen hogy mindenki felveti az aggodalmait, de szerintem mindenkinek vannak aggodalmai, de az biztos, hogy a mai napon az a célunk, hogy a teljes rendeletet globalitásában ítéljük meg. A parlament pedig nagyon sokat hozzátett a rendelethez annak érdekében, hogy javuljon a politika, és ezzel a növekedést, illetve a munkahelyteremtést ösztönözze. A plenáris ülésen majd szavazunk valahogyan, és végül én szeretném még megadni a szót a jelentéstevőknek, de akik nagyon jó munkát végeztek. Tehát még egyszer köszönöm szépen elnökként is ezt a munkát. Ah, yes, I'm sorry, I didn't notice you. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen. Ügyrendi, de egyben tartalmi észrevételem is van. Az előző felvetéssel kapcsolatban. Ha jól értem, a kolléga arra tényre hivatkozott, hogy amikor kohézióról beszélünk, akkor az európai helyzetet is figyelembe kell venni, illetve a kohéziós országok helyzetét is figyelembe kell venni. Nos, tekintettel kell lenni, mi országunk helyzetére is, és ezért látni kell, hogy például hogy gondolkoznak az állampolgárok, hogyan értékelik mindezt, amit végrehajtanak rendkívüli helyzetekben a mi országainkban. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent tehetünk itt szakbizottságként, épp ezekben az országokban. Ez most független attól, amit, amiről ma szavaztunk. De nyomon kell követnünk a szakpolitikák végrehajtását ezekben az országokban. Nem csak egy csomagra van szükség, hanem egy szélesebb körű politikáról van szó. Két külön dologról beszélünk. Támogatom egyrészt eh, a megállapodást, másrészt támogatom kollégám észrevételét, hogy tartsuk meg ezt a meghallgatást itt a szakbizottságban. Értem én persze, hogy vannak kollégák, akiket a trojka döntései nem ért, érintenek direkt módon, de bennünket igen. Köszönöm szépen, erről a koordinátorok elgondolkoznak, ezzel pedig most lezárjuk ezt a vitapontot. És most pedig a négyes napi rendi pont kapcsán megkérem Olcsit, hogy mutassa be a rendelettervezet előkészítését. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden a jelentéstervezethez szeretnék hozzá szólni, amely a pénzügyi stabilitások, suk és a kötelezettségvállalás visszavonásának szabályai vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő országokról szól, és a költségek fixálásának megszüntetéséről van szó, tehát az N plusz 3 szabályt érinti ez a rendelet. Igyekszünk tehát azoknak az országoknak segítséget nyújtani, akik gazdasági nehézségben került, nehézségbe kerültek ezzel a jogszabályjal. A második pont a top-up bővítéssel, valamint a 10%-os társfinanszírozással foglalkozik, illetve a határidő kibővítésével, valamint a prioritási ö, tengelyek áthelyezésével. Most a saját szab- szavazásunk alapján, itt a regében, készek, késznek mutatkoztunk arra, hogy rugalmasabbak legyünk a bizottság és a tanács javaslatai kapcsán, abban az esetben, hogyha más részről a top-up tekintetében pedig a tanács tett volna irányunkban egy lépést. Kompromisszumra nyitott lett volna. Azonban a 78-as ponttal komoly problémáink mutatkoztak az első trialógus során, hiszen októberben a tanács és a bizottság kompromisszumra tett ígéretet. Azt mondta, hogy egy kompromisszumot készít elő a bizottság, hiszen a topapot Ciprusra, Romániára, Írországra, Lettországra növelni akartuk a topap arányát. Ez pedig oda vezetett volna, hogy az eszközöket nem lehetett volna teljes egészében lehívni 2,3 milliárd eurót fel lehetett volna még használni. Azonban a bizottság nem állított, nem biztosította ezeket az eszközöket, ezért ellenezte ezt a javaslatot. Ezért kerestük a kompromisszumot, az elnökségen ezt megvitatták, tegnap a Koreperben is napirenden volt az, ez a javaslat, és Magyarországra is ki lehetett volna terjeszteni bizottság javaslatát. 500 millió eurós plafon alkalmazásával. Ezt a javaslatot ugyanazonban a tanács többsége nem támogatta, és tegnap délután a trialógus során, háromoldalú tárgyalás során nem sikerült kompromisszumot találnunk. Tehát a tanács javaslatához ragaszkodtak a tárgyaló felek, melyet a bizottság is támogatott. Tehát ők ketten ezt terjesztették elé. Ennek a szellemében, e, illetve ezt látva felszólítottam a két intézményt, a tanácsot és a bizottságot, hogy e, nem, hogy vegyék figyelembe, hogy az azonos jogú partnerek tárgyalása során ez nem egy megfelelő hozzáállás és ezért kértük őket, hogy egy új javaslatot készítsenek elő. A tárgyalás során pedig a kompromisszumos megoldáshoz vezető út lehetőségéről beszéltünk, amely a felső határt csökkenteni, és így a kifizetéseket több évre lehetne felosztani. Azaz bizonyos fajta tárgyalási lehetőség megnyílt a tegnapi három oldalú tárgyalások során, amelyek azzal végződtek tegnap, hogy a Strasburgi héten kedden délelőtt folytatjuk a trialógust, utána az eredmények a szakbizottság napi rendjére kerülnek, és így szakbizottságunk novemberi ülésén tárgyalnánk a trialógus eredményéről, és a decemberi plenáris szavazna erről. Ennyit tehát a tegnapi háromoldalú tárgyalások eredményeiről. Mielőtt megadnám Viktor Bostinárónak a szót, hogy ugye a nagy kihívás abban rejlik, hogy ez még idén hatályba lép. Tehát addig kell megállapodásra jutnunk. Viktor, köszönöm szépen, elnök asszony. Hogy szólaljak meg románul, röviden. Egyrészt örömömet szeretném hangsúlyozni, eh, illetve gratulálni szeretnék Lambertnek és Konstancénak, hiszen igazi komoly eredményt sikerült elérni, amelyet ma a regiben ratifikáltunk. Ez egy olyan helyzet volt, ahol minden kormány, is hangsúlyozom, minden kormány magára hagyta a parlamentet. Lássuk most az M plusz 3-as szabályt, illetve mindazt, amiről Vlaszak jelentéstevő kollega beszélt. Nos, abból indulok ki, hogy a két trilógus nem vezetett eredményre, nem sikerült kompromisszumot találni. Valamint abból is kiindulok, hogy a tárgyalásokat mindenképpen le kell zárni, ez idő a legnagyobb ellenségünk. És tegnap hivatalosan a tanács és a bizottság és a tárgyaló, a mi tárgyaló delegációnk is emellett tett hitet, hogy sietnünk kell és megállapodásra kell jutni. Ezért kérem, hogy a szakbizottságban egy sürgőségi menetrendet fogadjunk el, azért, hogy ezt a helyzetet szabályozni tudjuk. Jövő héten ülésezik a koreper, és napi rendjén lesz ez a kérdés. Elképzelhető, hogy megállapodásra jutnak, de elképzelhető, hogy nem. Azonban az biztos, hogy koreper ülésre sor kerül, ezt megerősítette a tanács és a bizottság is. Ezért javaslom, hogy szerda délután tartsunk egy újabb trilógust, amelyen figyelembe vesszük a koreper eredményeit, vagy szerda délután, vagy csütörtök délelőtt. Ez már a önök menetrendjétől függjön. A rákövetkező hét, tehát a Strasburgi hét, keddén pedig egy rendkívüli szakbizottsági ülésre lesz szükség, figyelembe véve azt a tényt persze, hogy minden kolléga Strasbourgban lesz, annak érdekében, hogy a trialógus eredményeire rábódinthassunk. Reméljük, hogy létrejön az eredmény, hogy megállapodásra sikerül jutni, és utána pedig a Regi Szakbizottságban nem az utolsó decemberi héten vitatnánk meg ezt, hanem minél hamarabb, és utána valóban a decemberi plenáris napén egyére kerülhetne ez a különböző frakciókkal persze egyeztetnünk kell, és ezért nagyon hálás volnék önnek, hogyha egy ilyen sürgőségi menetrendet fel tudna állítani. A tárgyalásokat még egyszer mondom, mindenképpen le kell zárni, hatalmas nyomás nehezkedik ránk, de az érintett országokra is. Hiszen minnyáján el akarjuk kerülni azt a kockázatot, hogy az utolsó decemberi héten kelljen erről dönteni. Tessék, Valaszak képviselő. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném tájékoztatni a kollégákat arról, hogy tisztában vagyunk eh, azzal, hogy szorít az idő. Másrészt persze azt is látni kell, hogy a tanács a, nem jutott még kompromisszum a, a háromoldalú tárgyalások során, és nem volt mozgásterünk, ezért nincs is tervezet előterjedve. A tárgyalásokat viszont ebben a formában nem akarom továbbvinni. Persze arra lehetős, azt a lehetőséget most láttuk, hogy talán megnyílik néhány ablak, de a tanácsnak ehhez időt kell adni. A bizottság egyelőre még tiltakozik ez ellen. Én nem hiszem egyébként, hogy, hogy ezt az eljárást fel kellene gyorsítsuk, és egy másik, és, és egy olyan megállapodást kössünk, amely nem egyezik meg azzal, amiről tegnap megállapodtunk itt. Szerettem volna a, az elnökséggel is, és az, az EU bizottsággal is megállapodni, arról, hogy valóban az lenne a legjobb, hogyha a Strasburgi héten kedden találkoznánk, és ott tudnánk megállapodásra jutni. Akkor nem jelent gondot majd számunkra az, hogy a Regiszabbizottságban tárgyaljunk erről. Szeretném tartani magunkat a tegnapi megállapodáshoz. Köszönöm. Köszönöm, Lamberto és Konstanza. Nem előadóként mondom ezt, hanem az EPP koordinátoraként. A tárgyalás a tárgyalásnak mindig megvan a maga dimenziója, és az egyik dimenzió a te, az idő. Világos, hogy az idő annyi, annyira rövid, ez tegnap kiderült, hogy, hogy talán az az egy lehetőség van, hogy a koreper után még összeüljünk. De, de hát ez már nagyon akut helyzet, és akkor a reginek kell egy rendkívüli ülése. Persze mi készen vagyunk arra, hogy ezt megtegyük, de hát muszáj igazodnunk a menetrendhez. Úgy gondolom, hogy ilyen formában az a megállapodás, amiben amit tegnap meghoztunk, veszélybe kerülne. Keresztény demokrata vagyok, szoktam imádkozni, nem tudom, hogy a szocialisták mit csinálnak akkor, hogyha valahonnan támogatást kívánnak kapni. Nem tudom, leszek de hát valamilyen megoldásra csak kell jussunk. Mi persze készen vagyunk arra, hogy ezt a plusz ülést megtartsuk Strasbourgban például, és meghatározzuk a feltételeket, és, a, és ugye mindenkinek megvan akkor is a mandátuma, és megvan a feladatunk is, mint politikai frakció, csoportosulás. De a legrosszabb az, hogyha egy felkínált lehetőséget a lehető legnehezebben alakítunk. Ahogy Hollandiában mondjuk, vizet borítunk az asztalra, tehát hogy sokkal rosszabbul jövünk ki az egészből, mint ahogy lehetne. Használjuk ki az időt. Kollégák, legyen mindenki rövid, sőt, még rövidebb, hogyha ke- ha szólnia kell. A következő hét az nagyon nehéz, mert a szocialisták nincsenek itt egész héten. Az EPP is a hét egy részén távol van, úgyhogy a jövő hét már, ellen, már megnéztük, szinte lehetetlen a parlament részéről. Valóban Strasbourg KED. És akkor mikor van Koreper szerdán? És akkor csütörtök reggel marad a reginek, de ha csütörtök reggel, akkor nem lesz a módosítókra már idő, szóval egyszerűen képtelenek vagyunk a novemberi szavazásig mindezt megcsinálni. Bár nézzük, még, még, még próbálkozunk, bár nagyon-nagyon rosszul néz ki az egész. Konstanca, köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben támogatom, amit Viktor mondott. Én is úgy gondolom, hogy ha valahogy meg lehet csinálni, akkor mindenképpen legalább kedd délelőtt Strasbourgban legyen bizottsági ülésünk, és az azt követő héten egy trilógusban vegyünk részt. Elmondhatom, hogy nekünk addig lesz rendkívüli frakcióülésünk, és azok, akik illetékesek a tárgyalásért, azok itt lesznek Brüsszelben, tehát lesz mód arra, hogy megszervezzük a trilógot. Tudom azt is, hogy mindig is bonyolult lesz ez. Jó lenne, hogyha lenne egyfajta biztosíték, biztosítékom, hogy decemberben az alatt a két hét alatt valamikor találnánk időt, hogy még egyszer beszéljünk erről. Nem tudom, hogy mi lesz az eredmény, és ezért szeretnék minden lehetséges módot megragadni, hogy meg tudjunk alápodni a tanással. Hogyha decemberre halasztjuk az egészet, akkor az már a lehető legutolsó esélyünk, és hogyha ott is valami félre sikerül, akkor már nincs a korrekcióra lehetőség. Ilyen már előfordult, és ezért mondom azt, hogy jó lenne, ha megpróbálnánk, hogy jövő héten legyen a trilógus, és akkor kedden szakbizottsági ülés kedd előtt. A tanácssal, hogyha meg akarunk állapodni, akkor ezt muszáj lesz, de hát a, a novemberi szavazást, ahhoz még mindent meg kell néznünk. Luhán úr, nagyon sokan akarnak hozzászólni a hátralévő 10 percben. Elhangzott már, amit én is el tudok fogadni, hogy a koreperülés előtt, vagy minél hamarabb üljünk össze. Nem vagyok Vlasek úr által vázoltakat teljesen egyetértésben, ugye? Mert ő ugye azt mondta, na jó, hát hogyha ha, ha ez meg lesz, akkor jó, ha nem, akkor majd elhalasztjuk, de hát eh, ilyenfajta hozzáállás nem lenne jó. Úgyhogy én eh, sokkal inkább Lamberthez és Konstancához ö, eh, csatlakozom szerintem, és arra figyeljünk, hogy legyen konkrét eredmény. És hát minek, miért nem sikerült tegnap? Ez az egyik elem egyértelmű, az árnyék előadók megpróbálnak az egyes országok számára bizonyos dolgokat biztosítani, bár a tanács pedig viszonylag konkrétan, de kijelentette, hogy ezt ő más formában akarja, nem ebben a rendeletben. Úgyhogy az EPP álláspontját is a trilógusban érvényesíteni kell, az szerint, hogy ugye mindegy, hogy mi lesz, én, én ragaszkodom ahhoz, ami, és az, aztán a végén a trilógus ezért elbukik. Szerintem legyünk igenis elég érettek politikailag, és ezt bizonyítsuk is be, mutassuk meg, hogy el tudjuk ezt a halasztást kerülni. Szerintem a december az túl késő lenne. És hát a tartalmi kérdésekről kell beszélni, hogy mi történjen ahhoz, hogy azok, akik útjában állnak a felelősségnek azokkal. Nos, kedves kollégák, ki kell, hogy várjuk a trialógust, ugye nem lehet a különböző megközelítésekkel ezt megkezdeni. Köszönöm, elnök asszony, az EPP előkészítő ülésem a délelőtt volt, és ugyanezt javasoltuk ott, és legyen a jövő héten trilógus ahogy Vlasak úr mondta, az mindig az. Valami lesz. De szerda délelőtt ül a tanács. Úgyhogy a tanács álláspontja ugyanaz lesz. E, szerda délelőtt vagy kedd délután csütörtökön a különbség csak az, hogyha meg lesz szerda délután a trilógus, akkor lesz arra mód, hogy megállapodjunk. Ez azt fogja jelenteni, hogy csütörtökön az elnökök konferenciáján a jelentés már szavazásra rakható a plenárisan. Azaz a regi rendkívüli ülésén kedden szavazhatnánk, és szerdán a plenárison. Ez a különbség. És, szerint, és én ezt kérem, ezt kérem csendben és barátságosan, hogy járjunk el így, mert ha decemberben szavadunk, szavazunk, akkor fenn van az esélye annak, hogy nem fog megjelenni a hivatalos labban, és mindent elvesztünk. Jó, a kéréseket most a kérésekkel állunk le. A baj az az volt, hogy tegnap meg arról állapodtak meg a trilógusban, hogy a jövő héten nem lesz trilógus, úgyhogy egy apró információ, a tanács és a bizottság kész arra, hogy bármikor a korepel után találkozzon velünk. Jó, akkor mindent megpróbálunk ten, megtenni ezért. Szile úr, igen, köszönöm szépen. Én is elég rövid lehetek, fennáll a kockázata annak, hogy 4 milliárdot fogunk elveszíteni. Ezek elfolynak pusztán azért, mert szolidárisak vagyunk a kollégákkal. Tegnap elfogadtuk a hogy folytatjuk a tárgyalásokat 500 millió euróról, vagy 4 milliárdról van szó és hogyha segíteni akarunk a kollégáknak plusz 500 millióért, 4 milliárdot hagyunk elúszni. Szerintem ez egy aprócska különbség. Köszönöm szépen. Igen, eljárásról beszélünk, de azért nézzünk, térjünk most vissza a tartalomhoz. Világos. A Tamás csak két országot Szlovákiát és Romániát támogatja abban, hogy meghosszabbítsák a, a kötelezettségvállalásukat. Az érvek nem túl szépek, a, a plafon szintje, Szlovákia persze csak a hetedik az országok listáján, és sokkal rosszabb helyzetben van. De egy dolgot azért lássunk be, nem lehet mindig mindent meghosszabbítani. Hogyha bekeményít a tanács, akkor legalább állapodjunk meg erről a két országról. Mert hogyha semmiről nem sikerül megállapodnunk, akkor ezt a két országot sem tudjuk segíteni. Ez a fő feladat. Persze har- harcolhatunk, de annak is megvannak a maga határai, és tudnunk kell, hogy mikor akarjuk abba hagyni ahhoz, vagy mikor kell abba hagyjuk, hogy még év végéig végre tudjuk har- hajtani. Egyébként persze harcolhatunk tovább, de akkor a végén nem kapunk semmit. apenas para manifestar o seguinte, eu estou solidário com os interesses que o relator está... Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az előadó véleményével, de ahogy a Nisztelrooy kollega is mondta, nem veszíthetünk el mindent abból, amit eddig kiharcoltunk. Ezért értek egyet azzal, hogy húzzunk bele, gyorsítsuk fel az eljárásokat, ahol Vastinára úr az előbb javasolta, hogy mielőbb megállapodásra tudjunk jutni, hiszen ez végül is mindenki érdeke. Az üzenet világos, mindent megteszünk azért, hogy az elnökök konferenciájának ülésére időben odaérjünk. Mint mondtam, ez tegnap este volt, ott megígérték, hogy ők is dolgoznak majd az új kompromisszumon, és a tanácsban talán ezek majd némi új gondolatokat is ébresztenek. Volgyi, igen, köszönöm szépen. Ha lehet, összefoglalnám, ami elhangzott. Szeretném Blochánnak elmondani, hogy a koreper előtti trilógus értelmetlen lenne. A trilógus csak a koreperülés után jó. Miért nem tudtunk tegnap jobb eredményre jutni? Azért, mert az elnökség javaslata a koreperen nem került elfogadásra. Azaz nem tudtunk kompromisszumot javasolni a koreper után, nem volt miről tárgyalni. Ha attól tartanak, hogy Szlovákia és Románia számára biztosított források eltűnnek vagy elvésznek valahol, vagy attól, hogy csökkentik-e forrásokat, most már kezdetől fogva mondom, hogy a legutolsó verzió, az pont ez, de ez a legutolsó. Hogyha ma a különböző frakciók képviselői számomra ma jelzik azt, hogy más az ő álláspontjuk, mint amit korábban a mandátumban nekem átadtak, tehát hogyha egyetértenek más szóval azzal, hogy a tanács álláspontját elfogadhatom, és ezzel csak Szlovákia és Románia érdekében tárgyaljak, akkor nincs miről beszélni. De tegnap a tárgyalásoknál egy, én egy másik felfogásból indultam ki. És ebben megerősítettek az EPP képviselője mindenképpen, és igyekeztünk a tárgyalásokat ebbe az irányba terelni. és én továbbra is megpróbálok ez a mandátum szerint tárgyalni. Köszönöm szépen, Macuni képviselő kapszót, de nem tudom, nem ér az később? Da, pentru că domnul Vlasak a făcut... Nem, mégsem, köszönöm szépen. Én megerősítem még egyszer, amit tegnap már mondtam. Vlaszak kollega a jelentéstevő, ő felel a tárgyalásokért. Meg lehet, hogy Vlaszak kollega azt elfelejtette, de még egyszer ki szeretném hangsúlyozni. Ő a felelős. Azután még egy valamit a tárgyalások időpontjáról. Őszintén meg kell mondanom, hogy jó lett volna, hogyha tegnap már világos álláspontot kaptunk volna Vlaszak kollégától, hogyha világosan eldöntötte volna, hogy hol áll. Deutsch Tamás egy olyan véleményt hangsúlyozott, amely nem a néppárt többségi véleménye volt. Ezt elég bátrak kell, hogy legyünk, hogy ezt elmondjuk, hogy Deutsch Tamás nem a néppárt álláspontját képviselte. Nem felelt ez meg az előkészítési megállapodásnak Deutsch. Tamás tegnap a trilóguson más álláspontot képviselt, mint a néppárt egységes álláspontja. No, holnap dönthetünk arról, hogy akarunk új trilógust vagy sem, nagyon sokat veszíthetünk. Bostináru kollégám. Csak annyit szeretném mondani, hogy azaz Marinescu kollega, hogy a néppárt úgy döntött, hogy támogatni fogja ebben a kérdésben a tanácsálláspontját. Ez az egyetlen kérdés egyébként, amelyben egyébként nem állapodtunk még meg. The problem is that currently we don't have... A probléma azonban az, hogy a tanács álláspontját egyelőre nem ismerjük. Tehát egy kisé bonyolult az ügy, de igyekszünk időben megoldani. Viktor, azt ígérhetem, hogy minden erőfeszítés megteszek. Igen, igen, tudom, mondja Viktor Bostinárú, de hangsúlyozni szeretném, hogy a tanácsnak van, is, van egy álláspontja, hogy nem nyitják meg a vitát más kérdésekben. Ez volt a tanács álláspontja, és figyelembe kell vennünk, hogy a néppárt ma hivatalosan megerősítette, hogy támogatni fogja a tanács álláspontját. Az SND és az ALDE is csatlakozik ehhez, ez pedig ex, expressis verbis, és hivatalosan azt jelenti, hogy létrejött egy többség az előző tanácsi álláspont módosítás nélküli támogatásához. Köszönöm, Lambert! Köszönöm szépen az előadók, árnyék előadók is most, hogy részt vettnek a tárgyalásokban, reméljük azt, hogy kompromisszumra jutottunk. Én azt reméltem, azt vártam, hogy a koordinátorok ezt el fogják tudni majd fogadni. Ugye az, hogy most erre nem kerül sor, az azt mutatja, hogy ez a megoldás nem elfogadható, és akkor az, a, az amit mindenki el tud fogadni, ez a tanácsnak a javaslata. Hmm, én elmondtam, hogy az EPP álláspontja e, mi volt, hogyha most nem tudom megállapodni, akkor tulajdonképpen e, nagyon nehéz helyzetbe hozzuk magunkat. Köszönöm szépen ezzel lezárom ezt a pont, a pont vitáját, ha csak a jelentéstevő nem kér szót, de azt hiszem, hogy minden elhangzott, ugye, Orgyi? Nem kell semmit már jobban összefoglalni. Ennek a szellemében fogunk cselekedni, igyekszünk mindent elérni. Köszönöm szépen, az egyebek alatt nincs közlendőm. November 26-27-én tartjuk a következő ülésünket, ezzel az ülést berekeztem.